Jó napot kívánok! Akkor megkezdjük a szakbizottság ülésünket, és szeretném üdvözölni a biztost Stella Kiriakides asszonyt. Nagyon érdekes és fontos témáink vannak a napi rendünkön. Nem fontossági sorrendben kerültek ezek fel, sorolása a rák, a koronavírus, illetve a Farm to Fork stratégia. Megadnám a szót a biztosnak, és utána két percben a koordinátor, aki majd e, lesz idő a kérdéseket föltenni. Kérem, hogy mindenki tartsa az időkereteket, mert nagy kereteket, mert nagyon sok e, kérdés van, és már így is késésben vagyunk. Jó napot kívánok, köszönöm szépen. E, üdvözlöm az Envi Szakbizottság tagjait. Elnök úr, Önök közül sokakkal olyan gyakran találkozom, hogy talán egyszerűbb lesz keresztnéven szólítanunk egymást, és remélem, hogy ez meghatározza a szellemét a következő öt éves együttműködésünknek. Örülök, hogy meghívtak, és örülök, hogy itt lehetek erre az eszmecserére. Ahogy már sokszor elmondtam, és ezt komolyan is gondolom, az eszmecsere és a közös együttműködés a parlamenttel, a szoros együttműködés a parlamenttel rendkívül fontos olyasmi ez, ami tudom, hogy nagyon fontos, amit együtt igyekszünk e, e, elérni. Én magam is sok évig parlamenti képviselő voltam, úgyhogy tudom, hogy mennyire fontos, hogy együtt tudjunk működni a bizottság és az Európai Parlament. Először is szeretnék köszöntet mondani mindazoknak, akik megtiszteltek bennünket azzal, hogy megjelentek a értekezletekre vonatkozó első eseményünkön, amely nagyon világos üzenetet fogalmazott meg az a kapcsolatban, hogy mi, mint Európa, szeretnénk értelmes lépéseket tenni a rák elleni küzdelemben. The event, but more than that, the energy that was there showed that there is really és ez megmutatta azt, hogy a bizottságban, a parlamentben is olyan ügy ez, amely, amelyet olyan kezdeményezés ez, amelyet nagyon sokan támogatnak. A másik fontos oka annak, hogy miért gondolom, hogy ez a ráka kapcsolatos első eseményünk sikeres volt, azaz, hogy megmutatta, hogy az összes érintettet és az összes polgárt nagyon komolyan veszük ebben a néhány hónapban. Olyan stratégia ez a rákellenes küzdelem stratégiája, amely számomra személyesen is nagyon fontos, és sok ilyen képviselő is van, aki számomra személyesen is nagyon fontos ez az ügy. <clears throat> és ennek a párbeszédnek, ennek az egyeztetésnek önök is részesei, és szeretnénk az önök álláspontját, véleményét is megismerni, illetve szeretnénk, hogyha szavazóikkal a kapcsolati hálójukkal is megosztanák ezeket a gondolatokat. A, ennek a folyamatnak integráló szellemben mindent, mindenkit bevonva kell megvalósulnia senki nem jogosult arra, hogy az ő kezében legyen a rák stratégia Európában. Közös ügynek kell ennek lennie, mindenkit be akarunk vonni. Ennek alapján szeretnénk meghatározni, hogy melyek a legfontosabb intézkedéseket, amelyeket meg kell tennünk, hogy az egész, a betegség egész ciklusán keresztül a diagnózistól a, a, egészen a tüneteket enyhítő palliatív ellátásig e, minden beavatkozáson e, keresztül, e, ideértve akár a, a munkai diszkriminációt is a, a rákos megbetegésekkel élők esetében. Beszélni fogunk olyan fiatalokkal is, akik gyermekkorban túlélték a, a, a rákot, most felnőttként szembe kell nézniük egy másfajta kihívással, a diszkriminációval ez a e, prioritás más EU-s e, prioritásokkal összekapcsolódik, e, a, a Farm to Fork stratégiával, a gyógyszeripari gyógyszerészeti stratégiával, és így tovább, illetve az összes kutatási stratégiánkkal, és ö, olyan megközelítést alkalmazunk, amely ezeket a stratégiákat összeköti, E, ami az emberekre fókuszál, ami holisztikus jellegű, és őszintén remélem, hogy lesz lehetőségünk arra Európai Parlamentként önöknek ugye nagyon sok munkája e, e, volt már, a prioritások kidolgozásával kapcsolatban volt egy, van egy szervezet, amely a Európai Parlamenti képviselők rá kellene nevet viseli, az elmúlt években nagyon sok alkalommal felhívták a figyelmet a, a, a rákra, és immár politikai prioritásá vált a jelen bizottság esetében. És úgy gondolom, hogy lehetőségünk van immár arra, hogy megváltoztassuk azt, hogy Európa szinten a rákot nézzük, a rákot látjuk. Közben eh, Pascal már ezt említette, nagyon keményen dolgozunk a Farm to Fork stratégián, a mezőtől a, az asztalig stratégián. Ennek keretein belül eh, nem csak jogalkotási eszközöket fogunk bevetni, eh, egy olyan élelmiszeripari, élelmiszer, élelmezési rendszer felé kell elmozdulnunk, amely semlegesebb, amely fenntarthatóbb, és amely pozitívabb a környezetvédelmi hatását tekintve, és fontos hogy a polgárok megkapják ezt az élelmiszerbiztonságot, amit fontos számukra. És úgy gondolom, hogy bőven nem elég az, hogyha minden úgy megy tovább, ahogy ez eddig, eddig, ment, eddig ment a régi kerékvágásban olyan megoldásokat kell bevezetnünk, amelyek hozzáférhetőek valamennyi fogyasztó számára, és amelyek biztosítják azt a tájékozottságot, amit a polgárok elvárnak. Ennek keretében sokkal szélesebb szolgáltatásokat kell nyújtanunk a gazdálkodóknak és a halászoknak, hogy megfelelő élelmiszert tudjanak előállítani, és ne szennyezzék az óceánokat, és senki ne maradjon le. Az ő szerepük alapvető fontosságú ebben a tranzícióban, ebben az átállásban, ebben az élelmiszer, élelmezési átállásban, váltásban Különösen fontos ugye a vegyi alapú eh, eh, gyomírtószerek és rákcsáló írtószerek eh, alkalmazásának korlátozása. Fontos aggályokat fogalmaztak meg a fogyasztók, a polgárok minden területen a bizottság szeretne realisztikus célkitűzéseket meghatározni, igyekszünk javítani a fogyasztók rendelkezésre álló információ kapcsán, a élelmiszerek eh, címkézésére gondolok, eh, illetve vizsgáljuk azt, hogy milyen kívásokat jelent az élelmiszer hulladék eh, kérdésköre. A gazdaságtól a fogyasztóig stratégia kiterjed az állatjólétre is, amely olyan prioritás, amely, amely az én szempont az személyesen számomra sem kívül fontos. A közös agrárpolitika és a közös halászati politika ugyancsak hozzájárul ezeknek az elképzeléseknek a megvalósításához, úgyhogy szeretnénk szorosan együttműködni a parlamenttel, hogy kézzelfogható módon használatlása ennek az európai polgárság Eh, az ENVI szakbizottság nézetei nagyon fontosak ahhoz, hogy a megfelelő egyensúlyt megteremtsük, úgyhogy nagyon nyit, nyitottan fogom az önök eh, megszólalásait eh, meghallgatni. Igyekszem az összes aggályukra és kérdésükre válaszolni, de mindig is rendelkezésükre állok annak érdekében, hogy minél több aggályjal tudjunk foglalkozni, minél több felvetést meg tudjunk fontolni. A a koronavírus eh, eh, eh, COVID-19 kódnevet kapta az utóbbi időben, erről is beszélnünk kell. A helyzet napi szinten változik, úgyhogy amit elmondunk, az mindig a legutolsó pillanatban volt igaz, de azóta változhatott a helyzet. Az EU egészségügyi minisztereik rendkívüli tanácsot tartottak nemrégében, és azt üzentem nekik, hogy egységes fölépésre van szükségünk, rengeteg egyeztetésre van a tagállamok között, hiszen a vírusok nem ismernek határokat, és így a vírusok adott válaszunknak sem lehet szabhat határt semmilyen nemzeti tagállami határ. Nagyon jó reagáltak a tagállamok erre és igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy támogassuk a tagállamokat a felkészülésben. Már említettem, hogy támogatni fogjuk a közös beszerzést az egyéni védőfelszerelések tekintetében, ezt kérték, illetve igyekszünk biztosítani a gyógyszerek hozzáférhetőségét EU szinten. Ha ezzel kapcsolatban van kérdés, erre visszatérünk majd. Nagyon szorosan együttműködünk a WHO-val és az LCDC-vel már most is támogatjuk az oltóanyagok, vakcinák előállítását, kutatását, és eh, támogatjuk a polgárvédelmi rendszer. Támogatjuk Kína, segítünk Kínának is orvosi anyagok szállításával. A brüsszeli kínai nagykövettel egyeztettünk, azonnal reagáltunk, és a polgárvédelmi mechanizmus segítségével további 18 tonna gyógyászati terméket jutottunk el a pekingi, beijingi Vöröskereszthez. Nyilván együtt kell működnünk, hogyha ezt a vírust szeretnénk lekezelni. Ez egy globális erőfeszítés, át kell tekintenünk, hogy mit tesznek a tagállamok az egészségügyi rendszerükben, ugyanakkor el kell érnünk az Európai Unión kívüli országokat is. A COVID-19-es vírus nagyon világos példája annak, hogy mennyire fontos az Európai Unió szinten a partneri kapcsolatok erősítése és úgy gondolom, hogy nagyon örülök annak, hogy eddig ez a szintű koordináció jó volt, ugyanakkor mivel naponta változik a helyzet, beszélnünk kell arról, hogy az adott esetben, az adott pillanatban mik a tények, és föl kell készülnünk arra, hogy a következő néhány héten belül ez változhat is. Úgyhogy úgy gondolom, egy kicsit túlléptem a 10 percemet. Köszönöm ennek úr, és vállom a kérdéseket. Elnök, én is köszönöm. A néppárt részéről Péter Lize következik. A képernyőn nem látható a hozzászólási idő, úgyhogy így iránymutatást adok majd, amikor a két perc közeléhez érnek. Péter Lize. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani ezen kiváló eseményért két héttel ezelőtt a plenáris teremben. Ahogy ön is mondta, nagyon nagy dinamikája volt ennek az ülésnek utána, és azt remélem, hogy erre építhetjük a tényleges fellépést. Az erőfeszítéseink középpontjában a beteg kell, hogy álljon, és a folyamat végén sikerre van szükségünk. Fontos, hogy a rák ellen hatékonyabban lehessen fellépni, hogy jobb esélyei legyenek a rákbetegeknek, és hogy legyőzzük a rákot, hogyha lehetséges. És ahhoz, hogy a betegeken tudjunk segíteni, ahhoz arra van szükség, hogy a, az érdeklődésünk középpontjában az álljon, hogy megnézzük, hogy EU, EU szerződések alapján milyen lehetőségeink vannak a tagállamoknak adhatunk ajánlatokat, de hogyha nincsenek eszközeik arra, hogy ezt végre is hajtsák, akkor ezzel nem értük el a célt. A tagállamok hatáskörébe tartozik az egészségügy, például a dohányreklámot betiltottuk belső piaci szabályozás alapján, és akkoriban nem volt egészségügyi cikk, úgyhogy mégiscsak több lehetőségünk van, mint amit gondolhatnánk ezért meg kell nézni például a Cancer Survivorship, tehát a rák túlélők tekintetében a diszkriminációval kapcsolatban többet tehetünk, mint amit első látásra gondolnánk. Nos, a gyógyszerhiányjal kapcsolatban egyre rosszabb a helyzet. Ez egy nagyon régóta meglévő probléma, de a koronavírus miatt és a termelési kihagyások miatt csak romlik a helyzet. Ezért sürgősen javasolnám a bizottságnak, hogy ezen témával közösen foglalkozzunk kiemelten kezeljük ezt a témát. Köszönöm. Két perc, négy másodperc volt a hozzászólás, csak mondom. Nos, hát itt nyomás alatt vagyok Péter hozzászólása után, de köszönöm elnök úr, köszönöm biztos asszony, hogy eljött és megtartotta az előadását. Először is szeretném elmondani, hogy mennyire örülök annak, hogy ön vállalta, hogy a rákot legyőzzük. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezt komolyan vegyük. Szeretném elmondani azt is, hogy a koronavírussal kapcsolatos nyilatkozata rendkívül fontos. És még egyszer elmondanám, amit már mindenki elmondott, hogy fel kell készülnünk, meg kell osztani az információt. Nagyon jó, amit ön tesz a tudományjal kapcsolatban, hogy ezt kialakítsuk, és a harmadik országokkal kapcsolatban is. Úgyhogy folytassa ezt a munkát, kérem, és tájékoztassa minket, és biztosítsa azt, hogy az egészségügyi miniszterek valóban felkészültek. Nos, szeretnék most visszatérni a rák legyőzésével kapcsolatos tervhez. Ez nagyon értékes terv. Én azt szeretném megtudni, hogy a rák kiváltó okaival hogyan terveznek fellépni. Itt az alkoholra gondolok, és lesz egy pontosabb kérdésem is, hogy milyen kapcsolat van az egyre több rákbeteg és a vegyi anyagoknak és az endokrin disruptoroknak való kitettség között. És a bizottság az egészségügyi és az ENVI főigazgatóságok mennyire szorosan fognak együttműködni a Beating Cancer, a No Chemical stratégia, ez a kettő hogyan fog egymással együttműködni? És ami az endokrin disruptorok káros hatásai és ennek horizontális következményeit illeti. A Farm to Fork stratégia, a győzzük le a rákot és a vegyi anyag stratégia. Nos, hogyan éri el a bizottság azt, hogy a kapcsolatokat lefedi, és hogy az endokrin disruptorokat horizontálisan kezeljük, hiszen azt gondolom, hogy ez egy óriási egészségügyi probléma Európában. Azt látjuk, hogy a polgárok káros hatásnak vannak kitéve ezen endokrin disruptorok miatt, és ezen a területen többet kell tennünk. Elnök, köszönöm. Veronik. Trier Lenoir képviselő. Köszönöm, elnök úr, franciául szólok hozzá. Biztos asszony, én is köszönetet mondanék a kollégákhoz hasonlatosan azért, hogy ezt a konzultációt elindította a rákkal kapcsolatban az Európai Parlamentben február 4-én. Ön is tapasztalhatta, hogy nagyon sokan voltak ott, és különösen a MEPs Against Cancer tagjai, és támogatják ebben a tervében. Jó minőségű kezeléshez való hozzáférés, megelőzés, adatok megosztása, életvégi támogatás és a fájdalom kezelése ezen kérdésekben. Biztos asszony, konkrét kérdéseket szeretnék most feltenni, és itt a konzultáció mostani szakaszában a pénzről beszélni önnel. Az első kérdésem arra vonatkozik, hogy hát ez itt a lényeg, hogyan lehet finanszírozni mindezt. Tudná minket tájékoztatni arról, hogy milyen finanszírozási forrásai vannak a rák tervnek? a mi szakbizottságunkban megszavaztuk, hogy szükséges költségvetési kiigazítást tenni, ezzel hogyan állnak, hol járunk. Ami a több éves pénzügyi keretről szóló tárgyalásokat illeti, ön hogyan látja a finanszírozás kérdését? Van-e egy előzetes költségvetési gondolata, hogyan lehetne finanszírozni ezt a jövőbeni stratégiát? És ha még van néhány másodpercem, a következő kérdésem az, hogy hogyan lehet megosztani a prioritásokat európai szinten, az európai tervben, a rák fellépés, a Horizont Európa és a stratégia között. Akkor a rák terv az csak a kutatással foglalkozna? Ezen két kezdeményezés egymással párhuzamosan folyik majd? Együtt kell, hogy működjenek a javaslatokkal kapcsolatban. Köszönöm. Elnök. Egy perc, 53 másodperc. Kiváló. Az ID részéről Márko Ausztó. Nagyon köszönöm, tisztelt biztos asszony, tisztelt elnök úr. Biztos asszony, azt szeretném kérdezni, hogy hogyan kívánja segíteni a fogyasztókat abban, hogy megfelelő táplálékforrásokat válasszanak. Attól félünk, attól tartunk, hogy a fogyasztóknak a segítése gyakorlatilag azt hozná magával, hogy az exportokra ennek nagy hatása lenne. Rendkívül fontos, hogy az Európai Unió területére ne jöjjenek olyan termékek, amelyeknek a címkézése nem megfelelő, nem felel meg az Európai Uniós előírásoknak, vagy legalábbis nagyon homályosan vannak ezek felcímkézve. Természetesen a Nutri-Score rendszerről beszélek, amelyet ráerőltettek az európai rendszerre, úgy, mint egyetlen elérhető táplálkozási rendszer, csak hogy ez nem felel meg a vonatkozó EU-s jogszabálynak ez a címkézési rendszer megtéveszti a fogyasztókat, nem kapnak információkat arról, hogy az adott élelmiszeremét fogyasztani kívánnak, valóban milyen tápértékkel rendelkezik a fogyasztók legitim kérése az, hogy több információt, nagyobb tájékoztatást kapjanak azokról az élelmiszerekről, amelyeket fogyasztanak. Miért is kellene elfogadnunk egy olyan címkézési rendszert, amely nem megfelelő, hogyha vannak olyan rendszerek, például a francia, amely sokkal, sokkal megfelelőbb. Vagy ott van például az a rendszer, amelyet Olaszország mutatott be a bizottságnak, és amelyben nem színek mentén történik a táplálékoknak a beosztály, az az élelmiszernek a beosztályozása, hanem egy sokkal semlegesebb módon és ez a címkézési rendszer lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy megértse, hogy milyen élelmiszert is vesz le a polcról. Olyan megoldásra van szükség, amelyet nem egyoldalúan ráerőltetünk a piacra, hanem amelyel egyetértenek a fogyasztók. A, a bizottságtól jó lenne, hogyha hatástanulmányt látnánk, Lejárt az időm, mondja az elnök. A Nutriscore rendszer helyett egy olyan rendszerre van szükség, amely segíti a fogyasztókat. A zöldek részéről. On the farm to published yesterday. Kedves biztos asszony, Tegnap megjelent egy jelentés, amelyben azt olvashattuk, hogy nem lehet a globális hőmérséklet emelkedést kordában tartani, hogyha az élelmiszertermelésben nincs lesz, nem lesz változás. Örülök, hogy ezt sikerült kimondani, viszont ezt nem értem, hogy hogy lehet azt mondani, hogy a következő kap arra támogatja, arra bátorítja majd a fogyasztó, a mm, gazdákat, hogy segít, hogy vegyenek, vegyék ki a részüket a klímaváltozás elleni harcban. Attól tartok, hogy ez nem eléggé optimista megfogalmazás. Az új kap ugyanis ugyanolyan, mint az eddigiek, nincs benne, a, nincs benne olyan átállás, amelyet szeretek volna látni a fogyasztók, illetve a gazdák is. Az IPCC-nek a legutóbbi jelentésében azt olvashattuk, hogy a gazdáknak is ki kell venniük a részét, részüket a környezet védelméből, azonban a 2000 Azonban 2017-ben a mezőgazdaságból származó kibocsátások ugyanolyan magasak voltak, mint 2005-ben. Továbbá a talajminősége, a levegő minősége romlott, és kis ö, gazdálkodások ö, tűntek el, méghozzá aggasztó ö, sebességgel. A következő rendszer nem megfelelő sem a fogyasztók, sem a gazdák számára. A gazdáktól a fogyasztókig új stratégia sem megfelelő, hogyha nem megfelelőképpen illeszkedik bele az új kapba. Aztán a közös halászati politikát is be kell vonnunk a biodiverzitásért, biodiverzitás megtartásáért vívott harcba. A gazdaságtól a fogyasztókig stratégiának a zöld megállapodás céljait kell figyelembe vennie, na de hogyan is lehet ezt megtenni, hogyha a kapot nem értékeljük? Óriási költségvetési számokról van itt szó, és akkor az utolsó mondatom, ön biztos asszony, hogyan kívánja elemezni a mi élelmiszerrendszerünkről szóló, rend, szóló elemzéseket. Köszönöm. Elnézést, hogy ilyen gyar- hosszan beszéltem. Eker kap szót. Nagyon köszönöm a szót, tisztelt ö, elnök úr, tisztelt biztos asszony. Elolvastam az ütemtervet, az európai rákellenes stratégiát. Ez a rákellenes, ennek a rákellenes ezen a rákelés terv kapcsán említett egy ülést, amelyen én is ott voltam. A rákellenes terv részét képezi az is, hogy a rák megbetegedésben szenvedőket a diagnózis után segítsük, illetve nem csak a, őket, az áldozatokat, hanem az áldozatok családjait is. Olyan rendszerre van szükség, amelyben a páciens, a beteg van a rendszer közepén. Az onkológiai ellátáshoz való hozzáférés, illetve a legújabb gyógyszerekhez való hozzáférést minden páciensnek garantálni kell, attól függetlenül, hogy a rákos beteg hol is él több ö, nagyobb pontosítást szeretnék kérni. Mit is ö, ért pontosan az alatt, hogy lesz egy rák kutatási központ, amely ö, módszereket dolgoz ki, és amelyben a tudás felhalmozódik, és amely a megelőzéssel is foglalkozik. Egy ilyen ö, rendszer, egy ilyen ö, központ segíthetné a tagállamokat, illetve az országos nemzeti terveket is, Na de egészen pontosan hogyan működne ez a központ. Lenne még egy kérdésem. A kevésbé gazdag országoknak a kutatási stratégiájá, stratégiáját hogyan lehetne belevonni a Horizont 2020 programba, annak is a harmadik pillérébe. Az Európai Bizottság gondolkodik-e azon, hogy az erőforrásokat méltányosan kellene elosztani, annak érdekében, hogy a kevésbé nagy költségvetési forrásokkal rendelkező országok is kivessék a részüket a rákellenes kutatásban az eszközöket, a befektetéseket, beruházásokat hogyan kívánják szétosztani, vajon ugyanolyan költségvetést szánnak el rákelenes tervekre, mint eddig, és a bizottság hogyan tudja a befektetéseket afelé csatornázni, hogy azok a rákelenes tervet támogassák. És még egy utolsó dolog, azt is szeretném megkérdezni, hogy milyen kihívásokat lát még a finanszírozáson kívül a rák, az onkológiai hálózati rendszer kialakításának kapcsán. Nagyon köszönöm, mondja az elnök, és az utolsó hozzászólónk a GUE részéről, Kanyacska asszony. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, tisztelt biztos asszony, nagyon köszönöm, hogy itt van velünk. Ez a mai eszmecsere nagyon is időszerű, ugyanis most szombaton volt a ritka betegségeknek a világnapja. Ennek a világnapnak a kapcsán különböző tevékenységeken lehetett részt venni, illetve lehet részt venni egész héten. Mindez pedig kapcsolódik egy olyan dologhoz, amelyet ön is említett, ugyanis mesélte a rákellenes harcról, a rákellenes tervekről, csak hogy nem csak a rákkal kellene foglalkoznunk, hanem a hanem a, kivé- a ritka betegségekkel is, illetve az árvák gondozásával is. Szerintem ezeken a területeken előjárhatna az Európai Unió, és megmutathatná, hogy az együtt dolgozás, a közös gondolkodás milyen sikereket is hozhat magával mit is lát, milyen jogszabályok történtek az előző mandátumhoz képest. Ugyanis arról beszélünk, hogy a pácienseket segíteni kell, na de hogyan segítjük őket pontosan, hogyan, segíten, hogyan segíthetünk abban a pácienseknek, hogy gyorsabban hozzáférjenek az ellátáshoz európai szinten Hogyha európai szinten a páciensek gyorsabban hozzáférnek az ellátáshoz, akkor lehet olyan olyan helyzetet előállítani, hogy a rákos megbetegedésben szenvedők, illetve valamilyen ritka betegségben szenvedők időben kapnak elő ellátást. Borzasztó, hogy vannak olyan betegségek, amelyeket nem lehet kezelni itt Európában, illetve előfordul, hogy mondjuk francia, német országbeli betegek gyorsabban hozzáférnek az ellátáshoz, mint mondjuk a kelet-európai országokban élő betegek milyen jogszabályokat tervez, terveznek, hogy ezt a szakadékot sikerüljen áthidalni. Nagyon jó lenne, hogyha a kollégákat is belevonnak ebbe a munkába. Kettő perc, egy másodperc, csodálatos. Köszönöm szépen a kérdéseket. Úgy gondolom, hogy van egy kérdéskör a rákról, egy kérdéskör a gazdaságtól, a fogyasztói stratégiáról, úgyhogy megadnám a szót biztos asszonynak. Köszönöm szépen az első kérdéskört. Nem vagyok benne biztos, hogy én csomagokba foglalnám ezeket. Én az egészségügyet nem így látom. Én horizontálisan tekintek ezek a kérdésekre. Nem lehet úgy, gondolkozni, hogy az egyik csomag a rák kérdése, a másik csomag a gazdasági tól a fogyasztóig ö, ö, stratégia horizontálisan kell ezeket vizsgálni. Kapcsolódni szeretnék néhány felvetéshez, nyilván nem lesz lehetőségem arra, hogy mindenre választ adjak, de igyekszek majd ezekre is visszatérni, ami esetleg kimarad. Tehát először is az általános elveimet szeretném lefektetni, és úgy gondolom, hogy ezzel kell kezdeni az embernek. Valaki nagyon helyesen azt mondta, az egyik képviselő, hogy fontos, hogy a polgárok és a e, betegek legyenek az egészségügyi stratégiánk központjában, és ezzel nem hiszem, hogy bárki is megengedheti magának, hogy ne értsen egyet, e, akár polgárként, akár e, biztosként. Ez a lényege a munkánknak, és hogyha nem azzal fogunk neki, azzal jó szándékkal, hogy a polgárokra kell, hogy szóljon mindez, a betegekről, a kliensekről kell, hogy szóljon mindez, akkor hibát követünk el. A második, dolog, amire visszatérnék. Mit jelent ez a betegközpontúság? Ha az elmúlt 20 évben bármit a szememre lehetett vetni, az az volt, szememre lehetett hányni, az az, hogy túlságosan is kliensközpontú, betegközpontú vagyok. Tehát mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a céljainkat ebben a szellemben érjük el. Péter Líza említette az ülés alkalmával azt a pozitív energiát, ami, ami jellemezte az, az a programindító eseményt, és úgy gondolom, hogy valóban nagyon pozitív érzéseket váltott ki bennem, és ugyanakkor a következő másnap reggel hihetetlenül nyomasztott az az óriási felelősség, amely mindannyiunknak a vállán nyugszik, hiszen óriásiak az elvárások, úgyhogy az első pillanattól kezdve Eh, nekifogtunk a munkának. Nem csak az érintettekkel találkozunk, hanem személyesen két hetente egyeztetek, és eh, havi célokat fogok kitűzni ennek érdekében, hogy ebben előre haladjunk, és ezt a tervet megvalósítsuk, hogy eh, szükség lesz-e jogalkotásra és jogi tanácsadásra, ezt most nem tudom eldönteni. A tagállamok nagyon sok munkát folytatnak, ami nagyon jó munka, látnunk kell, hogy hol vannak a problémák, ehhez kell az önök visszajelzése is. Köszönöm szépen a koronavírusra kapcsolatos megjegyzéseket is, és ugye a felkészültség szintje kapcsán is igaza van. Úgy gondolom, hogy valóban proaktívnak kell lennünk, úgyhogy valahányszor újabb megerősített eset fordul erő az Európai Unióban, mindig azonnal megkeresem az adott tagállam miniszterét, és megkérdezem, hogy tudunk-e bármilyen segíteni. Nem várjuk meg, amíg jelentkeznek. Nem szeretnénk, hogyha bárki azt mondhatná, hogy a bizottság jobban is teljesített volna ezt jelenti azt, hogy ez jelenti azt, hogy proaktívak vagyunk, tehát minden egyes tagállami egészségügyminisztert megkerestem, ahol megerősített vírus, sos megbetegedés fordult elő, még mielőtt ők az egészségügyi tanácshoz fordulhattak volna. Nos, ami a farm to forkot és a rák ellenes tervet illeti, ezek nem elkülönülő programok lesznek. A, a farm to fork stratégiának a nagy része összefügg a rák stratégiával, hiszen a megelőzésről van szó, az endokrin zavarkeltő szerek endokrin diszruptorok tekintetében önöknek nagyobb tapasztalata van, legalábbis sok képviselőnek, mint nekem, de nyilván minél többet kommunikálunk, annál jobb, többet tudok én is. Jelen pillanatban folyik az úgynevezett fitness check, ellenőrizzük azt, hogy a kártevő írtók, gyomírtók kapcsán meghozott EU-s rendelkezések működnek-e, eredményeket hozták-e és fel kell tudunk mérni azt, hogy mi folyik egyéb adott esetben káros anyagokkal, szerekkel, hiszen sokan aggódnak olyan ö, ö, anyagok kapcsolatban, amelyek nem az én főigazgatóságomhoz tartoznak, mint például a játékok, vagy a kozmetikumok, és így tovább. Ö, úgyhogy ezzel kapcsolatban javaslatokat teszünk majd a gazdaságtól a fogyasztói stratégia keretein belül. Ö, aztán a potenciális koktél, úgynevezett koktélhatások kérdése is fölmerül, nagyon tehát joggal említették ezt. Aztán fölmerül a finanszírozás kérdése, és igaza van a kollégámnak, mert nagyon gyakran meghatározunk célkitűzéseket, ugyanakkor nincs a finanszírozás, most más a helyzet, von der Leyen azt, hogy maga mondta azt, hogy a finanszírozás tükrözni fogja a tényleges prioritásokat és fordítva. Nem külön fogunk dolgozni a különböző stratégiákkal kapcsolatban, hanem együtt. Az Európai Szociális Alapon keresztül, a digitális alapokon keresztül is fordítunk erre forrásokat, hiszen az elektronikus egészségügy, az e-health rendkívül fontos, és az, hogy ez prioritás a bizottságnak, ez azt jelenti, hogy erre lesz is finanszírozás annak érdekében, hogy a rák stratégiát valóban meg tudjuk valósítani. There was a question which had, uh, from what I understood from uh, uh the, an Italian uh, colleague, which had to do with front... Uh, ami Ugye a címkézéssel kapcsolatos követést illeti az olasz példa, ez nagyon releváns. Hogy fogalmazok világosan, az alapelveket kell megnéznünk, és mindannyian ez, ezzel kell foglalkozzunk. Alapelv az az, hogy a fogyasztóknak joga van ahhoz, hogy teljesen egyértelmű információt kapjanak azzal kapcsolatban, hogy mit vásárolnak, mit vesznek le a boltok polcairól. Tehát több megoldás van erre. Most értékeljük a különböző alternatívákat, és figyelembe kell vennünk azt, hogy a tagállamokon belül úgy kell dolgozni, hogy harmonizáltan oldjuk meg ezeket a kérdéseket, mert ez nagyobb átláthatóságot teremt. Nyilván vannak olyan tagállami front of back stratégiák, amelyek, amelyek már részletesebbek, kidolgozottabbak. Ezeket vizsgáljuk, és javaslatokat fogunk az asztalra tenni, úgyhogy erről most ennél többet nem mondanék. Ami a zöld megállapodást, illetve a közös agrárpolitikát illeti, valóban itt is vannak aggályok, de nagyon világosan kell fogalmaznunk a közös agrárpolitikának nagyon fontos az, hogy a zöld megállapodás sikeres legyen, és ez összefügg a korábbi stratégiákkal együtt, és az Európai Parlament is kérte, hogy a közös agrárpolitika hogy tudja teljesíteni, hogy tud hozzájárulni a zöld stratégia, a zöld megállapodás teljesítéséhez. Eh, Valaki megkérdezte, hogy mennyire leszek dinamikus ez a kapcsolatban. Nos, eh, egészségügyi és élelmiszerbiztonsági biztos vagyok, ez a feladatom, ez a tárcám, de sokkal inkább azt mondanám, hogy ez az étoszom és ez a személyes meggyőződésem. Tehát eh, azért fogjuk vinni ezt az ambiciózus stratégiát, mert fontosnak tartjuk, és azért vagyok itt, hogy a fogyasztókat és a polgárokat megvédjük, az egészségüket megvédjük. Nos, mi a helyzet a ritka betegségekkel? Tudom, hogy ezzel kapcsolatban a parlamentben ma egy különleges esemény folyik, és az ennek is már jelezte, hogy túléptem az időkereteket. Nos, vannak jó példák az a kapcsolatban, hogy a Európai Uniós tagállamok mit tudnak elérni, hogy együtt működnek, és ennek az egyik példája az európai eh, referenciahálózatok kérdése, amelyek lehetővé tették a polgárok számára azt, hogy hozzáférjenek olyan szakértelemhez, amely adott esetben egy másik tagállamban áll rendelkezésre, és úgy gondolom, hogy olyan példa ez, amelyet egyértelműen támogatnunk kell. Szimbóluma ez annak, hogy mit tudunk elérni, ha együtt dolgozunk, és ennél többet is el tudunk érni természetesen említették a, a HTA-t, az egészségügyi technológiai felmérés programot. Ezzel kapcsolatban valóban vannak fennakadások nem kapta meg ez a program az összes érintettnek a támogatását, az összes tagállamnak a támogatását. Itt önök is tudnak parlamenti képviselőként segíteni saját tagállamokban, segíteni abban, hogy ez a program megkapja a szükséges támogatást. Személy szerint meggyőződésem, hogy előre kell ezzel is haladnunk. Úgy gondolom, hogy az egészségügyi technológiák értékelése alapvető fontosságú és valahányszor miniszterekkel egyeztetek, ezt mindig fölvetem, különösen akkor azokkal a kapcsolatban, ahol ez leginkább problémás, ugye? De meg kell értenünk, hogy miért aggódnak a tagállamok ezzel kapcsolatban. Meg kell néznünk, mennyire tudunk rugalmasak lenni, és a bizottság meglehetősen rugalmas volt eddig is. És fontos, hogy átgondoljuk, hogy hogy tudjuk ezeket a tagállami aggályokat kezelni, és természetesen ezt a témát tovább fogom vinni. Ezen kívül ugye említhetem még az árvellátási és a gyermekgyógyászati stratégiát, ami megint csak összefügg saját tárcámnak a, a gyógyszeripari, gyógyszerellátási részével is, de hogyha valamire nem tértem ki, arra majd visszatérünk. Igen, igaza van, anélkül, hogy csomagról beszélnénk, ezek a témák kapcsolódnak egymáshoz. A kérdések második köre következik, mindenki egy percet fog kapni, és nagyon szigorúan be fogom ezt tartani, mert nagyon sok kérdésünk lesz. Ha valakinek nem tetszik, mert most jelentkezik, és nem kap szót, akkor ne a titkárságot hibáztasson, ne engem hibáztasson, a koordinátorait hibáztassa, mert a koordinátorok miatt nem kapták meg a frakciójuk nevében az ülés előtt a hozzászólás jogát. Akkor a néppárttal kezdjük Jessica Pfoffját. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos asszony, svédül fogok hozzászólni. A Farm to Fork stratégia és az egész élelmiszerlánc fenntarthatóbb kell, hogy legyen. A fenntarthatóságról beszélvén tudjuk, hogy túl sok antibiotikumot használ az európai mezőgazdaság. A következő, az előző ciklusból nyertük azt a tapasztalatot, hogy nagyon sok időbe kerül átállni a fogyasztók viselkedésében. Tehát a fog-to-fog a Farm to Fork stratégiában a bizottság hogyan kíván lépni az antibiotikumok tekintetében, hogy ez fenntarthatóbb legyen. És ami a gyógyszeripari termékeket illeti ezzel kapcsolatban megfelelő a hatás, és a bizottság tervezi-e azt, hogy ezt a tervet szigorítsa, és egyéb jogalkotásokat is javasoljon, hogyha erre szükség van. For SND, Mariam Deli. SND, Mariam Deli. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos asszony. Nyilvánosan is szeretnék köszönetet mondani, hogy ennyire nyíltan és hozzáférhetően beszélhetünk ezen kérdésekről. Két kérdést szeretnék elmondani. Az egyik a rákellenes terv. A terv részét képezi, hogy egy közös egészségügyi adatteret hozzunk létre. Szeretném tudni, hogy ez a terv hogy fog működni, hiszen a legtöbb tagállamban nincsen nemzeti egészségügyi adattér, sincsen gyakran egymással nem összeegyeztethető platformok vannak nemzeti szinten. És hogyha egy tagállamban nincs is ilyen, akkor hogyan lehet európai szinten ezt a tervet végrehajtani, mik a terveik ezzel kapcsolatban? Végül pedig visszatérnék egy kérdésre, amely elhangzott. Az Európai Bizottság és az EU összességében hogyan tudja azt biztosítani, hogy az árva betegségekkel kapcsolatban a gyógyszerek minden tagállamban rendelkezésre álljanak? Tudjuk, hogy mennyire fontos. Hogy lehet a betegeknek azt tudniuk, hogy hozzáférhetnek könnyen a szükséges gyógyszerekhez, akárhol is éljenek. Elnök, köszönöm. A Rinyó nevében András Glück kapszót. Köszönöm biztos asszony, hogy eljött ma hozzánk. Ami a COVID-19-es fertőzéseket illeti, elég komoly számokról van itt szó. Én orvos vagyok, és itt minden egyes szám mögött egy ember van a Kínában rendkívül gyors idő alatt, pár nap alatt felhúztak kórházakat, és azt nem tudjuk, hogy a kínai hatóságok mindent jól tettek-e, de azért fel kell tenni magunknak a kérdést, hogy Európa hogyan tudna egy ilyen kihívásra reagálni. Ne értsenek félre, azt gondolom, hogy jó az, hogy az egészségügyi kérdések nagy része tagállami hatáskör, de a higiénia területén, a gyógyszerek jóváhagyása területén több hatáskörre van szüksége az ügynökségnek, és hogyha megnézzük az Egyesült Államokban az ügynökséget, ahhoz képest az európainak elég csekély mozgástere van. Másodszorban a szükségtelen bürokrácia nem szabad, hogy belassítsa a gyógyszerek jóváhagyását. Fontos, hogy az ügynökség nem csak a három nem csak a hármas szakaszban léphessen, hanem a klinikai kísérletek első szakaszában is, ami a gyógyszerek jóváhagyását illeti. Ezen kérdésekkel kapcsolatban a bizottság milyen lépéseket tervez? Azt gondolom, hogy a koronavírus idején tudnunk kell azt, hogy Európa közegészségügyi kérdésekben elég jól muzsikál, de még sokat lehet ezen javítani. Köszönöm. Elnök, a néppárt nevében ismét Anne Monserrat kap szót. Köszönöm szépen, gratulálni szeretnék az Európai Rákellenes Programhoz. Úgy lehetőséget ad az arra, ad nekünk, hogy az érintettek az európai intézmények együttműködhessenek, és eh, integrált módon bevonjuk a polgárokat és a betegeket és ezek szervezeteit a vitába. Hangsúlyoznám a megelőzés eh, fontosságát, amely szerencsére programban és alapvető oszlopnak minősül, ugyanakkor gyakran elfelejtkezünk eh, a mentális egészségről, arról, az idegességről, aggodalomról, mentális feszültségről, stresszről, ami, ami azt a pszichológiai teherről, amelyek bizony a rákockázattal nagyon is összefüggenek, Eh, akár kiváltóként, akár következményként eh, fontos eh, lenne az hiányos életmód, a dohányzás visszaszorítása, a mentális egészségügyi szempontoknak a figyelembevétele is nem elég testi megelőzésre gondolni, hanem a pszichis megelőzéssel is foglalkoznunk kell a rák elleni küzdelemben. Köszönöm. E, per me. Madame le commissaire, monsieur le... Biztos asszony, elnök úr. A Farm to Fork stratégia az élelmiszerlánc egészét lefedi. A ipari szereplők és a gazdák között gyakran a gazdák húzzák a rövidebbet az élelmiszerlánc szanitáris aspektusa nem szabad, hogy veszélyt jelentsen a kistermelők és a kisgazdaságok számára. Tudjuk, hogy a termelők gyakran nem tudnak egy szinten tárgyalni a szemelévőkkel. Ezzel kapcsolatban két kérdésem lenne. Elsőként, hogyan lehet garantálni azt, hogy ez a stratégia nem lesz negatív hatással a két millió mezőgazdasági egységre? És hogyan lehet garantálni azt, hogy ezen stratégia nem fogja gátolni a kisgazdákat abban, hogy megfeleljenek az előírásoknak, és hogy ne, erő, ne erősödjenek meg a monopóliumok. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Az SND nevében Güntes Dide kapszót. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, a parlamenti meghallgatásán jogosan elmondta, hogy a polgárokat, a polgároknál fontos az, hogy tudják, hogy pontosan mit is vásárolnak, hogyha élelmiszert vesznek. Itt nem csak az élelmiszerértékről, hanem a származásról és a génmódosított szervezetek használatáról is kell, hogy tudjuk. Itt az emberi és az állategészségről van szó, és nem eléggé tisztázzuk itt a kapcsolatot. A parlamentnek egyértelmű az álláspontja, az EU-s jóváhagyást elutasítottuk sajnos, azt remélem, hogy az új bizottsággal kapcsolatban a következő a kérdésem. A bizottság a, a, hogyan tervezi, hogy a parlament többségi döntését hogyan fogja érvényesíteni a bizottsági elnöknél? Köszönöm szépen. And for, uh, Greens, Petra de... A zöldek részéről Petra de Szüte következik. Biztos asszony, köszönöm, hogy eljött hozzánk a szakbizottságunkba. Nagyon ambiciózus rákellenes tervet indított most útjára. A megelőzéshez kapcsolódik a kérdésem, és a Farm to Fork stratégiához kialakított kapcsolatról szól ez a kérdés, amelyről ön is beszélt. Elmondta, hogy célja, hogy 50%-kal csökkentse a növényvédőszerek használatát a következő tíz évben. Ez rendkívül ambiciózus és nagyon kiváló cél, de éppen tegnap hallhattuk az újságokból, vagy olvashattuk az újságokban, hogy a Corporate Observatory Europe tanulmányából az derül ki, hogy nagyon komoly ipari nyomás van arra, hogy a növényvédőszer maradványok területén éppen, hogy visszalépjenek az előírásokkal kapcsolatban az élelmiszerekben. Tehát nagyon komoly az ellenállás. A környezetvédelmet, az egészségügyeket összekötés ezen lép, de hogyan tudja a saját bizottságán belül elérni azt, hogy a, például az Egyesült Államokkal, Kanadával és nagy cégekkel a kereskedelmi megállapodások ne menjenek ennek ellenébe, hiszen ők azok, akik nagy hatalommal bírnak a növényvédőszerek piacán. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Azt hiszem, hogy elég kérdést hallgattunk most meg erre a körre, és konkrét válaszokat várunk. Konkrét válaszokat várunk ezen kérdésekre. Minden tőlem telhetőt megteszek, az, hogy ez konkréte vagy sem, erről majd ön fog dönteni, vagy önök dönnek, de tudom, hogy pár hónap múlva ismét visszajövök, úgyhogy akkor folytatjuk ezt. Több kérdés is felmerült, ezeket próbáltam feljegyezni. GMOs. Volt itt szó a GMO-król, ami a GMO-kat illeti, az Európai Bizottság dolgozik az Európai Parlament és Tanács által ö, kidolgozott ö, jogi kereten. Pozitív, az EFSA, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság pozitív véleményére alapozunk. A GMO jogszabályozás az EFSA szerint pozitív Nyitott vagyok a megoldásokról szóló vitára. Annak érdekében, hogy a GMO politikánk amennyire csak lehet legyen hatékony. A bizottság a mm, jogszabályok által előírt keretrendszert fogja követni. Ahogyan ezt önök is tudják, a bizottság a 2017-ben célzott módosításokat javasolt, annak érdekében, hogy legyen opt-out lehetőségük a tagállamoknak, csak hogy a többi társjogalkotó erre nem volt nyitott sajnos. Ami az antibiotikumok kérdését illeti, ez egy nagyon széles téma az egészségügy program keretében beszélnék erről, ugyanis mindenképpen horizontális megközelítése van szükség. Az antibiotikumok használata, illetve az antibiotikumokkal való visszaélés és az antimikrobiális rezisztencia olyan súlyos problémák, amelyeket a lehető legkorábban meg kell oldani. Vannak oly, van új állat egészségügyi jogszabályozás is, amely szintén kitér az antibiotikumoknak a kérdésére kérdésére is, és próbálja szabályozni, hogy az állattenyésztés keretében hogyan és mikor lehet antibiotikumokat használni. Próbáljuk ezt a gyógyszerstratégiába is átvinni, tehát tényleg horizontális megközelítésre van szükség antibiotikum témában. Európai egészségügyi adat tér Szerintem itt a teremben mindenki egyetért abban, hogy előre kell lépnünk. Az európai adat, megosztás és digitalizáció területén előre kell lépni. Amikor az egészségügyi adatokat kezeljük, akkor lesznek kihívások. Mindenképpen szükség van etikai kódexre, mindenképpen fontos pontos kormányzási stratégiákat kialakítani. Számos projektet vizsgálunk. Az a célunk, hogy az interoperabilitást biztosítsuk a tagállamok között. Ahogyan önök is mondták, vannak olyan tagállamok, amelyek előre haladottabbak, mint a többiek. Reméljük, hogy idén év végére sikerül majd javaslatot kialakítanunk. COVID-19 megint csak előkerült ebben a kérdéskörben is ez a téma. Ami az együttműködést, a kutatást illeti, annyit szeretnék csak mondani, hogy jelenleg rögtön, amikor a vírus kitört, akkor 10 millió eurót különítettünk, különítettünk el, különítettünk el csak a koronavírus sal foglalkozó kutatásokra. Az ilyen kutatásokat a jövőben is kívánjuk támogatni. Aztán mentális egészség, van növényegészség, állategészség, emberi egészség, a mentális egészség pedig az emberi egészségnek a szoros részét képezi. Nem lehet külön beszélni fizikai egészségről és mentális egészségről, ezek ugyanis szorosan összefüggnek egymással. Ezt nem lehet elégszer elmondani, hogy ez a kettő terület mennyire fontos, mennyire kapcsolódik egymáshoz. Ami pedig a bizottság szabály, szabályait illeti, Petra kérdezett ezzel kapcsolatban. Nagyon kevés, keveset beszélek arról, hogy mit is olvasok a sajtóban, inkább nem a sajtóhírekre szeretek reagálni, de az biztos, hogy a kereskedelmi megállapodások nem változtatják meg az Európai Uniós élelmiszerbiztonsági szabályokat. Az iparral való találkozások, egyeztetések után nem fogjuk megváltoztatni az európai élelmiszerbiztonsági előírásokat, és én azért fogok dolgozni a továbbiakban is, hogy a fogyasztókat és az egészséget védjem. Azt, hogy hogyan fogjuk ezt elérni, az mm, nem az érveken, nem a küzdelmen múlik, hanem a tudományos utakon. Persze mindig lesznek érvek, de mi a tudományos érveket fogjuk követni. A bizottság a zöld megállapodás kapcsán nagyon ambiciózus, és a gazdaságtól a fogyasztóik stratégián belül is nagyon ambiciózus lesz. Szeretnénk a fogyasztókat, a fogyasztók egészségét, az egészséget prioritásként kezelni, nem fogunk ezeken a területeken egy tapottat sem hátralépni. És a szabad még egy megjegyzéssel élnem nem konkrét megjegyzés lesz, de, de fontos. Mindenképpen a területeken átívelően kell gondolkodnunk, és így a biztosoknak is nem a külön kis sarkukban kell dolgozniuk, hanem együtt. A területeket átívelően kell kezelni, és el kell érni azt, hogy olyan stratégiákat hozzunk létre, amelyek több területet fednek le egyszerre. Hogyha szabad, akkor szeretném, szeretném magam kijavítani. Biztos kollégámnak biztos kollégám lesz majd az endokrin disruptorokért felelős, tehát ez a gazdaságtól a fogyasztóikban elő fog kerülni, de a vegyi anyag stratégia és a nulla szennyezés, ez nem az én portfólióm része, de szorosan együtt fogunk működni. Rendben, akkor jöhet a harmadik és egyben utolsó kérdéskör. Kezdjük a néppárttal. Rukovics úr kap először szót. Nagyon köszönöm, tisztelt biztos asszony. Évente 400-500 ezer gyilkosság történik, a rendőrség pedig ezeket az elkövetőket próbálja követni, csak hogy ezzel szemben a rák évente több tízmillió ember életét követeli. Megvannak az alapok, megvannak a szervezetek, kötelesek vagyunk hatékony rendszert kidolgozni. Én szeretném a hatékony szót aláhúzni. A rákellenes tervnek mindenképpen hatékonynak kell lennie. Jó diagnosztizálási rendszert kell kialakítani, prevenciós rendszert, ugyanis a megelőzés is rendkívül fontos, és közösségi szinten hozzáférést kell biztosítani a lehető leghatékonyabb eljárásokhoz, ellátásokhoz, ugyanis ha ezt nem tesszük meg, akkor a polgárok nem fognak nekünk megbocsátani. Én onkológus vagyok, itt a teremben lévőknek az egyharmada rákos megbetegedésben fog elhúgyni. Nem tudom, hogy ezt most meg kell-e köszönnöm. Igen, ez konkrét volt valóban. Elkár, elmentest. Köszönöm, elnök úr, kedves biztos asszony. A gazdaságtól a fogyasztói stratégiával kapcsolatban meghallgattuk az Európai Bizottságtól, hogy mennyire szeretnék csökkenteni a vegyszerek felhasználását, és mennyire szeretnék a környezetvédelmi eh, elvek mentén korlátozni a termelőknek a lehetőségeit. Azonban az ágazatnak egészen mások és sürgősek az elvárásaik eh, frusztráció jellemző európai összes mezőségi termelői, és Spanyolországban különösen a extremaduraiak eh, gyakorlatilag kétségbeesetten küzdenek a fenntarthatósággal, és tulajdonképpen a gazdaságtól a fogyasztói stratégia elbukott, mielőtt megszületett volna. Jó lenne, ha legalább annyi legalább annyi figyelmet szentelne a mezőgazdaságból élőknek, mint amennyire odafigyel a fundamentalista, azoknak a fundamentalista ideológusoknak a véleményére, akik a városban élve semmit nem tudnak a mezőgazdaságról. Sok mindent meg akarunk kitiltani, nem biztos, hogy jó vége lesz ennek itt Európában. Köszönöm. Nagyon köszönöm, SND, Liliana Borzen. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Az onkológus kollégám után én sportszakértőként azt mondanám, hogy sportoljunk többet, és egy is meg tudjuk előzni részben a rákos megbetegedéseket. Fontos elmondani, hogy az egészségtelen étkezés az egyik legfontosabb kockázati tényező. Európa egyre betegebb, és a rákellenes terv, valamint a gazdaságtól a fogyasztóig stratégia lehetőséget teremtenek nekünk arra, hogy jó útra térjünk és életeket mentsünk meg. Azt látjuk, hogy gyors döntéseket kell hozni. A Nutriscore jó rendszer, egy olyan jó rendszer, amelyben a fogyasztók dönthetik el, hogy milyen termékeket kívánnak fogyasztani, mindez pedig gyorsan és egyszerűen. A Nutriscore hat t 6 tagállam ajánlja, összesen 232 milliós lakosságról beszélünk, vagyis az EU lakosságának körülbelül feléről. A fogyasztók körében ezt a Nutriscore rendszert elfogadták, azt kérdezném tehát, hogy mikorra várhatjuk a Refit értékelését az egészségügyi rendeletnek. Rinyó, nagyon köszönöm, biztos asszony, nagyon köszönöm, hogy ilyen nyitott a szakbizottságunk és a képviselők felé. Itt vagyok. Nagyon röviden beszélt arról, hogy a gazdaságtól a fogyasztókig stratégiának a keretében lesznek majd állategészségügyi, állatjóléti intézkedések is. Szeretném elmondani, hogy a zöld megállapodásban kettő bekezdés szólt arról, hogy szükség van jól, állatjóléti stratégiára, ezt az előző bizottság nem teljesítette, és szükség van állatjóléti jogszabályokra. Ezt hatalmas többséggel szavaztuk meg, tehát a parlament ezeket az intézkedéseket nagyon támogatja. Szükség van tehát ilyen rendelkezésekre, és szeretnénk biztosak lenni abban, hogy a végrehajtási fázis is zajlik főleg bizonyos országokban, amely, amelyek nem, nem voltak nyitottak ebbe az irányba. Hogyha megnézzük Svédországot, Norvégiát, látjuk, hogy hányan, hányan halnak meg rákban, és hányan halnak meg dohányzás miatt. Van olyan termék, amely az Európai Ügyes részében be van tiltva, mégis használják. Natalie Kolenszterel az EPP részéről. Nagyon köszönöm, tisztelt biztos asszony. Én szeretnék a gyógyszer hiányával kapcsolatban kérdezni. Az aktív hatóanyagok 80%-át az Európai Uniós gyógyszereknek Ázsiában állítják elő, viszont a koronavírus miatt hiány is előállhat. Mi a stratégia ezzel kapcsolatban? A maszkok, a kesztyűknak a nagy részét Kínában állítják elő, és már ott is hiány van. Hogyan kívánnak erre reagálni? aztán az Európai Uniós rendeleteket hogyan kívánják úgy átalakítani, hogy minden egyes európai polgár hozzáférhessen az ellátáshoz, és hogy az ellátások területén teljes transzparencia valósuljon meg. Mikorra is várhatjuk egy olyan rendszernek a kialakítását, amely informatikai rendszer és amely a um, adatcserét megfelelőképpen teszi lehetővé, hogy minden tagállamban ugyanazoknak az információknak legyünk a birtokában. Köszönöm. Gue. Nagyon köszönöm, elnök úr. Ebben a stratégiában nem olvashatunk arról, hogy a húst, illetve a tej termékeket milyen nagy mértékben fogyasztják, illetve túlfogyasztják a hústermékeknek a túlfogyasztása valóban problémát jelent. Hogyha fenntartható élelmiszerezési rendszerekről beszélünk, akkor el kell mondani, hogy az EU-s kormányoknak volt egy bemutató, a bizottság tartotta a gazdaságtól a fogyasztókig a stratégiáról egy bemutatót, és azt hallottuk ebben, hogy a biodiverzitásra szükség van, csak hogy ne felejtsük el, hogy a hús előállításhoz milyen nagy erőforrásokat használunk. Ne felejtsük el a monokultúrás termesztést sem. Az lenne a kérdésem, hogy ön szerint hogyan lehetne fenntartható ö, rendszert kialakítani, úgy, hogy ö, a gazdaságok ö, csak akkor legyenek ö, jogosultak a kap támogatásokra, hogyha azok megfelelnek a, fejlőd, a fenntartható fejlődésnek. Köszönöm. ID. Jó napot kívánok, tisztelt biztos asszony, nagyon köszönöm, hogy ilyen jó munkát végez. Egyetértek az aggályokkal, a Nutriszkorral kapcsolatos aggályokkal, és lenne kettő kérdésem. Először is, hogyan lehetünk koherensek, hogyha azt kérjük, hogy a biodiverzitást őrizzük meg, csökkentsük a növényvédőszereknek a használatát, közben viszont nagyon sok élelmiszerterméket importálunk olyan országokból, amelyek nem tartják be a mi európai sztenderdjeinket. Második kérdés, európai rákellenes terv. Szeretném elmondani, hogy orvosként fel kell tennünk a kérdést, hogy Európa hogyan tud jól küzdeni az EU, hogy, hogyan, hogyan, is jól, hogyan is tud jól küzdeni a rák e, ellen, hogyha közben endokrin e, disruptorokat tartalmazó termékeket is e, lehet kapni az EU-s piacon. Szeretném megkérdezni, hogy egészen pontosan milyen intézkedésekkel próbálják majd segíteni a kevésbé tehetős polgárokat a diagnosztikához való hozzáférésben. Köszönöm. Köszönöm, és az utolsó kérdés. Eleonora Évi, független képviselő. Köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, hogyha a bizottság tényleg meg akarja változtatni az élelmiszer előállítás és fogyasztás teljes rendszerét, akkor gazdaságtól a fogyasztókig stratégiának hatékonynak kell lennie nem szabad elfelejteni, hogy az ipari szintű termelésnek milyen negatív hatása is van a talajra, a levegőre. Ez is az ön portfóliójának a részét képezi, csak úgy, mint az antimikrobiális rezisztencia. Nagyon sok állat tartott, és érint ez a probléma. Sok polgár kívánta a hangját hallatni. Az, volt is egy európai, um, európai petíció a a vessünk véget a kedvezzen való tartásnak, amely rendkívül sikeres petíció volt. Az EFSA pedig három tudományos jelentést jelentetett nem régiben meg az állatok jólétéről, és azt olvashatjuk, hogy a bios, biorendszerekben sokkal jobb dolgok van az állatoknak, mint az ipari szintű gazdálkodásokban ami pedig a kapot illeti, a ketrecekben való tartást ideje lenne kivezetni az európai rendszerből. Ez pedig lehetőséget jelentene a, az állatjólét tekintetében. Thank you. So, uh, I will have to leave. Köszönöm szépen. Sajnos el kell mennem, és uh, a ön fogja tovább vezetni az ülést, úgyhogy részemről szerettem volna biztos asszonynak köszönetet mondani, és körülbelül 10 perce van az utolsó néhány kérdés megválaszolására. Thank you very much. Um, number of answers. Néhány válasz nem föltétlenül sorrendben. Először is meghallgatom a gazdákat, meg kell őket hallgatni, támogatni kell őket ebben az átállásban, meg kell próbálnunk segíteni nekik alternatívákat találni, nagyon fontos ez, és együtt kell velük dolgoznunk, és egy is dolgozunk velük az oktatás képzés terén, hogy alternatív módon, felmond, fel, fenntartható módon tudjanak termelni. Ösztönzőkre van szükségünk, hogy ebben a folyamatban részesek tudjanak lenni velünk együtt. Világosabban nem tudok fogalmazni, mint hogy olyan konkrét célokat fog tartalmazni, a Farm to Fork stratégia, amely a kártevértőszerek, gyomítószerek használatára fog vonatkozni. Ezt jó néhányszor elmondtam, egyértelművé szeretném tenni most is, el is fogom mondani. Ami az élelmiszer pazarlásról, élelmiszer hulladékról ö, ö, kapcsolatos vitákat érinti, ö, vagy említhetném az egészséges élelmezést is, úgy gondolom, hogy át, meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan járunk el az élelmiszer hulladéka kapcsolatban. Olyan időket élünk, amikor nem mindenki ér hozzá, fér hozzá az egészséges élelemhez, minden nap. Az Európai Unióban ugyanakkor rengeteg élelmiszert eh, elpazarlunk, úgyhogy ezt a stratégiánkba be kell építeni. Föntartható fogyasztásra kell törekednünk, és beszélnünk kell az egészséges étrendről, és ez természetesen kapcsolódik a megelőzéshez a refit értékeléssel kapcsolatban fölmerült kérdés, nos, ez ugyanakkor fog megjelenni, mint a Farm to Fork stratégia, ami az eh, állategés állat eh, jólétet illeti, ez óriási kérdéskör, és tisztában vagyok azzal, hogy ez prioritás, és remélem, hogy eh, lesz alkalmam az ezzel kapcsolatos jogalkotás áttekinteni 2020 végéig, és meglátjuk, hogy szükséges valamit változtatni, és ha igen, akkor mit ami a gyógyszerellátási hiá, hiányosságokat illeti. Ennek nem csak egyetlen oka van, nagyon összetett kérdés ez, ha a gyógyszerek hozzáférhetőségről beszélünk, akkor a gyógyszer hiányról is beszélnünk kell, az árazásról is beszélnünk kell, a megfizethetőségről és a, a, a, a szubvencionálásról is, ami tagállami kompetencia, mint ennek is tudják, várjuk a a gyermekgyógyászati és az árvellátási jogalkotásnak a reformját is, és a tekintését, hogy lássuk, hogy hogyan tudunk javítani a helyzeten. Egyértelmű, hogy vannak olyan változtatások, amelyeket be kell vezetnünk, és be is tudunk hozatni, de olyanok is vannak, amelyeket a tagállam is el tudnak végezni annak érdekében, hogy együtt működve, de mégiscsak meg lehessen valósítani azt, hogy egyrészt jobb áron legyenek ezek a gyógyszerek elérhetőek, másrészt egyáltalán elérhetőek legyenek Hadd említsem meg azt is, hiszen ez összefügg a koronavírussal és az személyi védő eszközökkel kapcsolatban is már is elfogadtuk azt, amit a tagállamok kértek tőlünk nevezetesen, hogy lehessen mód a személyi védőfelszerelések csoportos közös beszerzésére. A, ami a nutri score illeti, az, ezzel kapcsolatban a bizottsági vizsgálat folyamatban van, a rendszer egyelőre önkéntes, és úgy gondolom, hogy a harmonizációt kell kitűznünk célnak, és ezzel kapcsolatban várom a javaslatokat. Ami a Cage Age korszak végét illeti, a Ketrec kor a ketrezben tartott kisállatok szenvedésének a megszüntetését illeti. Egyelőre nem tudom, hogy mi lesz a válasz. E, ezt az ügyet, e, a ketrec korszakot e, nagyon komolyan vesszük állatjóléti szempontból. Végül, de nem utolsó sorban, amikor arról beszélt a képviselő, hogy hány gyilkosságra kerül sor egy évben Európában, és mi a helyzet a rákkal, nem egészen értettem ezt a párhuzamállítást, megértettem, hogy ön onkológus. Én magam személyesen érintett vagyok a rákban, ez egy betegség, amelyel együtt kell szembenéznünk, de soha nem használnak olyan nyelvezetet, olyan megfogalmazásokat, amely félelmet generál a rákkal szemben. Meg kell értenünk a betegséget, és meg kell előznünk a betegséget, E, az összes problémát, amit neki felvetnek, e, azt a megelőzés szempontból kell vizsgálnunk, hiszen a megelőzésnek nem egy egészségügyi területre kell korlátozódnia, hanem horizontálisan minden szempontból e, figyelembe kell bennünk, és amikor a gazdaságtól a fogyasztóig stratégiáról beszélünk, az közvetlenül is bele fog csatornázódni a, a megelőzésbe, hiszen az egészséges élelmiszerek ebben segítenek, a megelőzésben segítenek, és bármi más teszünk eh, növényvédőszerekkel, vagy bármivel kapcsolatban ez ide fog eh, becsatornázódni. De úgy gondolom, hogy eh, az is lehet, hogy, hogy tolmácsolási hiba volt. Én semmiféleképpen soha nem használok a rákkal kapcsolatban olyan kifejezéseket, amelyek félelmet generálnak, mert nagyon sok időbe és energiába telt az, hogy nyíltan és pozitívan tudjunk beszélni a rákról, és ez közös erőfeszítésnek kell lennie, és ezzel meg is köszönném, hogy eljöttek és részt vettek ma. Thank you very much, Commissioner. Uh, I think you, you have to... Köszönöm, biztos asszony. Úgy gondolom, hogy valóban bilaterálisan kell egymással egyeztetniük a E, terminológiai kérdésekben és a nyelvhasználati kérdésekben. E, de úgy gondolom, hogy majdnem minden kérdés megválaszolt, és ezt nagyra becsüljük, és úgy gondolom, hogy az egész parlament és egészen biztosan az ENVI szakbizottság izgatottan várja az Európai Bizottság javaslatait e, a gazdaságtól a fogyasztói stratégia kapcsán március végéig és a biztos asszony mikrofont nem kapcsolta ugyanben, de azt mondta, azt arra kért, hogy továbbra is gyakoroljuk nyomást a bizottságra, és azt gondolom, hogy ezt megtehetjük, mondja az elnök. Ehm, délután az egészségügyi munkacsoport fogja folytatni a munkáját többek között a rákkal kapcsolatban. Ma délután fontos téma ez, ahogy erről beszéltünk is, tehát 2.30-kor folytatjuk mert az ülés szavazatok szavazással fog kezdődni, megszavazunk, megválasztjuk az alelnökeinket, mindenki hozza a szavazókártyáját, 2.30-kor találkozunk.